Uh, good morning everyone. Jó reggelt kívánok. Fogadjuk el a napi rendet első lépésként, amennyiben kifogásuk nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. Ma délelőtt uh, eszmecserére kerül sor Kányéta biztos úrral. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat a mai napra. egy javaslatról fogunk vitatkozni a CO2 kibocsátásról, személyautók és kis teautók esetében. Milyen előadóink és annyik előadóink keményen dolgoznak véleményem szerint azon, hogy ez az új joganyag eh, kifejezze az EU elkötelezett fellépését a párizsi megállapodás mellett. Örülök, hogy meghallgathatjuk az előadását, elnök úr. Elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak arra, hogy az hogy a bizottság CO2 kibocsátással kapcsolatos új jogalkotási lépését bemutathassam. Mind 2002 út utáni új autókra vonatkozik, de mindenek előtt szeretnék megköszönni a kiváló együttműködést, amit kialakítottunk és ennek a cél, hogy 2030-ra legalább 40%-os csökkenést érünk el az Európai Unió idevágó eh, anyagát LULUCF-nek és hívjuk. Köszönöm szépen Zserbrandi úrnak, az előadónak és a közreműködőknek, Görling asszonynak is, az árnyék előadóknak nagyon fontos, hogy a munkánk befejezése egy fontos lépés lesz abba az irányba, hogy az Európai Unió eleget tesz kötelezettségeinek a Párizsi megállapodás szerint. Gratulálni szeretnék egyébként Déli asszonynak, hogy kinevezték egy előadónak a CO2 kibocsátással kapcsolatban, eh, járművek és kis teherautók vonatkozásában, és biztos vagyok abban, hogy együtt tudunk működni abban, hogy ez a javaslat is sikeres legyen, mert ez egy rendkívül fontos politikai szempontból. Most, hogy az európai a közlekedésből származik az egy negyede a CO2 kibocsátásnak, éppen ezért ez az ágazat fontos szerepet játszik az alacsony szénkibocsátós gazdaság kialakításában. Látnunk kell, hogy az Európai Unió 23%-kal csökkentette CO2 kibocsátását 90 óta, azonban a közlekedés területén 20%-os növekedést látunk. Azt is látnunk kell, hogy a teljes kibocsátáson belül, ez most már 22 százalék, és folyamatosan növekszik. Ezért nagyon fontos, hogy a személyautók és kisterautók vonatkozásában új szabályokat alapítsuk meg. 2020 ebben a folyamatban egy fordulópont vagy mérföldkő. Három fő elemet szeretnék bemutatni. Az első a CO2 kibocsátás időzítése és az idevágó ambíciók, a második az ösztönző mechanizmus a zéró kibocsátás irányába, végül pedig az újfajta irányítási és végrehajtási szabályok ezen a területen. A CO2 célokról szeretnék először beszélni. Úgy gondoljuk, hogy reális standardekből indulunk, vonatkozik ez 2025-re és 2030-ra is. A elemzések alapján alakítottuk ki az új előírásokat, és ebbe bevoltuk a civil társadalmat is. Kis teherautók és személyautók vonatkozásában az Európai Unió flottája mindenképpen 30%-kal kisebb kibocsátást kell, hogy biztosítson 2030-ra 2021-hez képest. Egyébként egy 15%-os időközi célt is megállapítottunk 2025-re mindkét járműterületről. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy a beruházásoknak már most el kell kezdeniük, mert a 2030-as cél egy stabilitást és hosszú távú munkát tesz lehetővé. Így tudják fenntartani ezt a beruházást itt világosan mutatkozik meg, hogy milyen irányba indultunk el, annak érdekében, hogy eleget tegyünk a Párizsi megállapodásból adódó kötelezettségeinknek. Ez a javaslat a teherautókra vonatkozó új szabványok tekintetében, amely májusban kerül majd asztalra, mindenképpen egyértelműen rámutat arra, hogy mennyire a lépünk fel. Az európai fogyasztók élvezik majd az előnyeit ezeknek az új előírásoknak, hiszen jobb levegőminőséget tudunk biztosítani számára. Egy általános pozitív hatással számolunk a foglalkoztatás területén is, hiszen átállunk az alacsony és nulla CO2 kibocsátású közlekedésre az Európai Unió számára ez egy fontos cél 2030-ban. A Párizsi megállapodás szerinti vállalás és a hosszú távú dekarbonizációs célok az alacsony és nulla kibocsátású járművek vonatkozásában mindenképpen egy fontos területet jelentenek, és ez ilyen járművek jelentős piaci részesedésre tesznek majd szert. Ehhez szükség van egy innovatív rendszer kialakítására, amely lehetővé teszi, hogy ilyen jellegű járműveket nagy tömegben tudjuk gyártani. A javaslat bizonyos benchmarkokat állapít meg, amelyben rámutatunk arra, hogy hány tiszta autót kell piacra a minden egyes gyártónak 2025-re, illetőleg 2030-ra több tiszta járművet kell gyártaniuk az autóknak, mint a benchmark, és akik ezt megteszik, azoknak megfelelő bónuszokat juttatunk. Az ösztönző mechanizmus egyébként technológia semleges, nem csak az zéró kibocsátású járművekre vonatkozik, hanem az alacsony kibocsátásukra is, hiszen ez egy fontos mérföldkövet jelent a zéró kibocsátású mobilitás irányába a két járműfajta eleget kell, hogy tegyen a CO2 kibocsátásoknak. Az éró kibocsátás esetében a beszámítás teljes, a alacsony kibocsátás esetében pedig részleges beszámításra kerül sor. Ez mindenképpen hozzájárul az autók, gyárak versenyképességnek erősítéséhez, és a ehhez megfelelő üzleti modellekre van szükség, amelyeket a gyártóknak ki kell alakítaniuk, azonban ez megszületik, akkor az európai ipar újabb lehetőséget kap. Az éró és alacsony kibocsátási járművek sikere nem csak az egy-egy célok függvénye, hanem azt is jelenti, hogy megfelelő infrastruktúrát kell kialakítani egyrészt, másrészt pedig a tároló eszközök hozzáférhetőségét is erősíteni kell méghozzá elérhető áron. Éppen ezért, hogyha megfelelő infrastruktúrát akarunk biztosítani, akkor a tiszta mobilitási csomag erre vonatkozó beruházási előirányzatokat is tartalmaz majd a megfelelő infrastruktúra vonatkozásában. Erre mintegy 800 millió eurót szánunk. Ezzel szeretnénk a dilemmát megoldani, hogy a fogyasztók befogadják a tiszta járműveket és vásárolják ezeket. Az akkumulátor technológia mindenképpen sarokkövét adja a, a, ezeknek a feladatoknak. Igenis, megfelelő gyártási kapacitásra van szükség Európában, és ilyen értelemben további fejlesztéseket eszközölünk. Nagyon fontos a versenyképesség és a foglalkoztatás szempontból, hogy az európai ipar képes legyen olcsóbb és jobb akkumulátorokat gyártani a jövőben. Épp ezért szükség van egy akkumulátor kezdeményezésre, amit aztán az Európai Bizottság el is indított. Ezzel járulunk hozzá az európai iparpolitika integrációjához. És kialakítjuk azokat a komponenseket a járműgyártás számára, amelyek a további utat kijelölik. A harmadik terület, amiről beszélni akartam, az a szabályok jobb végrehajtása. Meg kell szüntetni a kiskapukat, és biztosítjuk a fogyasztók számára, hogy élvezzék az új fejlesztések előnyeit. Az egész rendszer egy úgynevezett World Harmonized Light Vehicle Test Procedure-t tartalmaz, tehát egy megfelelő teszt eljárást, amely pontosan tudja mérni a CO2 kibocsátást. Mindenképpen biztosítanunk kell, hogy a CO2 értékek mérése pontos legyen, és a reális körülmények között legyen képes egy átlagot megállapítani. Éppen ezért jobb fogyasztásmérési rendszereket kell kialakítanunk, amelyek aztán kötelezővé teszünk valamennyi új járműben. Éppen ezért nem csak papíron kell szerepelniük az új számoknak, hanem a valóságban is teljesíteniük kell, amit ígérnek. A javaslat egyébként tartalmaz bizonyos megfelelőségi teszteket is, tehát hogy ezek az autók tényleg e-, eleget tesznek a szabványoknak, és ezt figyelemmel is kísérjük, és komolyan veszük, hogy a gyártók eleget tesznek az idevágó előréseknek. Itt szükség van egy megfelelő tudományos tanácsadó mechanizmusra is, aminek figyelembe vesszük a véleményeit, de hallgatok az Európai Parlament és az EMISZ Bizottságra is. Összefoglaltát elmondhatjuk, hogy az Európai Bizottság egy ambiciózus és reális javaslatot készített, amely eleget tudunk tenni környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi és foglalkoztatásai céljainknak. Nagy örömmel várom a vitát erről az új javaslatról, és ezzel szeretnénk biztosítani a megfelelő elfogadottságát az új előírásoknak. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig két fordulóban hallgatjuk meg a kérdéseket. Az első fordulóban a koordinátorok, illetve az ő képviselői kapnak szót két percben. Az első hozzászóló Belet úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszöntöm önt is, biztos úr. Köszönöm azt, hogy eljött ma hozzánk utalt a jobb végrehajtásra, és ezzel kapcsolatos lenne a kérdésem. A közúti járművek ugyanúgy kell, hogy teljesítsenek a laboratóriumban, mint az utakon. Éppen ezért az intézkedések hatékonysága, hogy már ön is jelezte, attól függ, hogy az új tesztek mennyire állják meg a helyüket, illetve a piaci felügyeleti mechanizmus hatékony lesz-e. Említette, hogy a gyártók egy üzemanyagfogyasztó berendezést, mérő berendezést kell, hogy a járművekbe építsenek, és ugye az irányelv is egy előrelépést jelent. Ez kulcsfontosságú a siker érdekében, Hatékony kell, hogy legyen az Európai Bizottság által gyakorolt ellenőrzés. Az Európai Bizottságnak hatékonyan kell a nemzeti gyártási jogszabályokat felügyelni. Hogyan tudja, illetve biztosítani tudja-e tud-e valamilyen garanciát adni azzal kapcsolatban, hogy a múltban elkövetett csalás nem következik be ismét a jövőben, és hogy a joghézagokat valóban sikerül orvosolnunk. A második kérdésem pedig, elnök asszony, ha megengedi, a következő lenne. A sajtóban az elmúlt napokban nem kifejezetten a CO2 vonatkozásában, de indirekt módon kapcsolódik eh, hozzá mégiscsak az a szörnyű hír, amelyet olvastunk eh, a sajtóban, különböző eh, majmokon, illetve embereken elvégzett kísérletekről, hogy ezáltal mérjék az egészségre gyakorolt hatást. Tudom, hogy a bizottság hivatalosan már reagált, de most, hogy ön itt van, szeretném tudni a személyes véleményét erről a szörnyű hírről. A bizottság képes-e tud-e intézkedéseket hozni, hogy, hogy kizárjuk a jövőben az ilyenfajta lépéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Dánsz úr következik. Követ, köszönöm szépen, elnök asszony. Darli képviselő nevében szólnék, ugyanis ő a járművek széndiokszid kibocsátásával kapcsolatos előadó. Mi, miután a mobilitási csomagot közzétették, tudja, hogy több alkalommal reagáltunk, már örvendünk azon intézkedéseknek, amelyek célja a széndiokszid kibocsátás csökkentés. Ugyanakkor nyilván tisztában van azzal is, hogy vannak bírálataink a cél nagyra törő jellegével, illetve a hatájával kapcsolatban a tagállamoknak sokkal többet kell megtenniük, hogy a 2030-as célkitűzéseit, célkitűzéseket az erőfeszítések terén elérjék, itt a nem ETS ágazat kibocsátására is gondolok. Itt ugyanis a kibocsátások szintje messze meghaladja az 1990-es szintet, és hogyha a közúti forgalom, a közúti közlekedés kibocsátása továbbra is nő, akkor aláássa az ágazat erőfeszítéseit, holott ott komoly erőfeszítéseket tennek a kibocsátás csökkentés érdekében. Tehát azt is elmondhatjuk, hogy a közlekedési ágazat nem járul hozzá kellő mértékben a kibocsátás csökkentéshez, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ez azt jelenti, hogy lényegesen javítani kell az új járművek CO2 kibocsátásának szintjét, és ezt minél hamarabb meg kell tennünk. Biztosítanunk kell azt is, hogy az elektromos járművek aránya a gépjármű parkban 2020-ig javuljon. Tudja, hogy támogatjuk a szigorú célkitűzéseket, a parlamenti, parlamentben is komolyan dolgozunk ennek érdekében. A kérdésem azonban az lenne, hogy hogyan kívánja a bizottság biztosítani azt, hogy felgyorsuljon a döntéshozatali folyamat az intézményközi tárgyalások során, mit tervez ezzel kapcsolatban, és hogyan tudja biztosítani azt, hogy a jogalkotás hatékonyan lezáruljon minél hamarabb, úgyhogy 2020. január 1-től alkalmazható legyen. Van egy menetrend. Mikorra számít arra, hogy lezárul a tárgyalási folyamat? Köszönöm szépen. Máker képviselő következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Minden bizonyal ön is tudja, hogy a vizsgálóbizottság alelnöke voltam, hogyha tényleg szeretnénk elkötelezettséget mutatni a környezetvédelem, a közegészségügy, illetve a gazdaság iránt, akkor fontos, hogy szigorúbb szabványokat vezessünk be, amelyeket valóban végre lehet hajtani, méghozzá eredményes módon. Ön is elmondta, hogy ez a javaslat nem csak a papíron kell, hogy létezzen, hanem a gyakorlatban is. Ez a javaslat pedig egy konkrét lehetőséget nyújt most ahhoz, hogy szigorúbb európai szabványokat határozzunk meg. A bizottság is elmondta, hogy keményebb, szigorúbb szabványokra van szükség, és ezek azért is hasznosak, mert kedveznek a beruházásoknak, az innovációnak, és a technológiailag semleges, környezetbarát flottát, flotta arányát is növelik, arról nem is beszélve, hogy a fogyasztók számára üzemanyag megtakarítást eredményezhetnek. Szigorú kibocsátási rendelkezések mindenképpen igénylik a tagállamok támogatását ahhoz, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos céljainkat is elérjük. Modern technológia nélkül azonban mindez nehéz lesz. Én úgy hiszem, hogy a csomag kellő lehetőségeket nyújt e célból, de miért van az, hogy a kis teherautók, illetve a könnyű gépjárművek esetén azt mondjuk, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentése 2030-ig nem elérhető. A cél nem megvalósítható. Azt hallottuk, hogy a fogyasztókra nehezedő költségek a 2020-as szabványok eset alapján sokkal alacsonyabbak. Egyébként Dimász biztos is 2016-ban még a vizsgálóbizottság ülésén azt mondta, és most idézném, érdekeltek abban, hogy a megfelelési költségeket a jogszabály meghozatala előtt túlozzák, mert ezáltal a célzott szabályozás halasztható, és ezt követően csökkentik majd minimális szintre a megfelelési költségeket. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleménye erről. Szeretnék pozitív módon hozzájárulni ehhez a munkához, szeretném biztosítani azt, hogy olyan szabályokat dolgozunk ki, amelyek által technológiailag javítható a helyzet. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Elnézést kérek a hangomért. A test erőtelen, bár a lélek kész. Örülünk annak, hogy most megfogalmazódtak célok és alcélok, de nem vagyunk elégedettek finn szempontból az ambícióval. Finnországban elvégeztettünk egy tanulmányt egy magáncéggel, a második generációs dízelmotorokról, amelyek állítólag akár 90%-kal is képesek lennének csökkenteni a kibocsátásokat. Önök itt 30%-ról beszélnek, szerintünk éppen ezért önök nem eléggé ambiciózusak, többféle módon meg lehet közelíteni a kérdést, és létezik olyan, amely sokkal nagyobb kibocsátás csökkenést okoz. És szerettünk volna többet hallani a különböző útvonalakról, metodikákról, hogy hogyan juthatunk el a tisztább autókig és érdekelne az is, hogy ez a javaslat ön, önök szerint hogyan járul hozzá az általános párizsi megállapodásban megfogalmazott célokhoz. Ahogy a többi felszólaló is kifejtette, mi is tudatában vagyunk, hogy az ellenőrzés nem megfelelő, ezért szeretnénk erre vonatkozóan is többet hallani. Nincs több időm, a hangom sem bírja tovább, úgyhogy itt abba hagyom. Köszönöm szépen. Konecsna asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szemben az előttem szólóval én nagyra értékelem az önök megközelítését. A túlzott ambíciók gyakran oda vezetnek, hogy ö, túl, hát hogy arcra esünk, ennek példája a dízel botrány is. Túlzott elvárások miatt mindenféle trükkel próbáltak megfelelni a gyártók. Tehát nem csak a papíron kell a célokat kitűzni, hanem a realitással is összhangba kell hozni azt. És egyetértek azzal, hogy egy komplex megközelítésre van szükség. A labor értékek és a valós világ között még mindig nagy a szakadék, sőt, tovább nő. S, ö, 400 euróval többe kerül ö, az üzemanyag évente egy átlag felhasználónak emiatt, a labor vizsgálatok persze szükségesek, de ö, még mindig mondom, túl messze vannak a gyakorlattól. 2020-ra akár még nagyobbra is nőhet ez a szakadék az elméleti és gyakorlati értékek között, pedig próbálunk ellene tenni. Ezért elsősorban arra kéne figyelmet fordítani, hogy hogyan lehet a gyakorlatot az elmélettel összehangolni. A papír sok mindent kibír, az emberek tüdeje, ahogy az előttünk szólót is hallottuk, kevesebbet, és az autógyártók nak összhangba kell hozni ezeket az értékeket a jövőben egymással. A bizottság vizsgálta a SIRDEFT és PMO tanulmányokat, és ebből, a, ezekből a tanulmányokból a szakértők arra jutottak, hogy ahhoz, hogy az EU célok elérhetők legyenek a közlekedési kibocsátások 60%-os csökkentése 2050-ig, ahhoz az autók és teherautók ö, hatékonyságát évente 6%-kal kéne javítani. Ennél akár nagyobbra is, nagyobb növekedésre is szükség lehet, hatékonyság növekedésre. A legnagyobb költség faktor tehát csak szigorú célokkal kényszeríthető ki. A Nemzetközi Tiszta Közlekedés Fórum tanács arra a következtetésre jutott, hogy a társadalom akkor profitálna ebből a legtöbbet, a 2030-ig 70%-os csökkentést írnánk elő, széndiokszid kibocsátás csökkentést. Ezért nem értem, hogy miért ilyen kevéssé ambiciózus a mostani bizottsági terv, amely a saját EU-s céljainkkal sincs tehát összhangban, és nem szolgálja az össztársadalmi érdeket. Második kérdésem a költségbecsléssel kapcsolatos. Ugye a bizottság a hagyományos belső égésű motorok hatékonyság növekedését jóval hát lassabb ütemben képzeli el, mint ahogy azt a technológia lehetővé, lehetővé tenné. Kollégám is már rákérdezett arra, hogy itt nem arról van ez szó, hogy az autóiparnak az Európai Bizottság beadja derekát, és nem eléggé függetlenül vizsgálja a költségcsökkentés módozatait. A rendeletbe szerintem ezeket az elméleti tanulságokat is be kéne venni. Érdekelne, hogy önök hogyan jutottak arra a számításra költséghatékonyság tekintetben, amelyre. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt biztos úr. Una commissione che si comporta in maniera forte con i deboli, deboli e deboli. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottságnál azt látjuk megint egyszer, hogy gyenge az erősekkel szemben, és erős a gyengékkel szemben. A környezetvédelmi miniszterek hozzászóltak egy dolgokhoz, beavatkoztak, és hát egyre gyengülnek az előírások. Az Európai Bizottság időközben az utolsó szakaszához érkezett ennek a munkának. Az Európai Bíróság egyébként nyilván kiszab majd egy bírságot is. Olaszországban nagyon sok áldozata van a légszennyezésnek, korai elhalázásról szoktunk beszélni ebben az összefüggésben, és természetes, hogy a tagállamok és a, főleg a polgárok maguk a fő kárvallottjai ennek a témának, ha nem jól kezeljük. Bánni kell a légszennyezéseggel, és meg kell nézni, hogy hogyan járul ehhez hozzá a közlekedési szektor Egyelőre a szabályozás túl gyenge, nem eléggé ambíciózus. Egyszerűen vannak tudományos ismeretek, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy a cél 2030-ig túl alacsony szintű. Arról nem is beszélve, hogy a javaslat nem működőképes igazán, mert szankciókat nem tartalmaz a gyártókkal szemben, abban az esetben, hogyha a gyártók nem tartják be a célokat. Újra azt kell, hogy mondjam, gyenge a bizottság, és gyengének is mutatkozik. Nem várhatjuk el a parlamenttől, hogy erre rá üssük a pecsétet minden további nélkül, és áldásunkat adjuk rá. Nyilvánvaló, hogy vannak tagállamok, amelyek egoisták, és a tanácsban mindent elkövetnek, hogy a célokat lejjebb vigyék. Köszönöm szépen, parancsolj! Biztos úr, köszönöm szépen az előadóknak, akik hozzászóltak eddig, és rámutattak az anyag fontosságára. Az Európai Bizottság sokáig dolgozott ezen, az anyagon, sok információt gyűjtöttünk a tanácsadóktól és az összes érintettől, a civil szervezetektől is, mielőtt egy végleges javaslatot sikerült az asztalra tenni. Bizonyos dolgok nem eléggé ambiciózusak, hogyha erre panaszkodnak, akkor elmondhatom önöknek, hogy az összes elemet figyelembe vettük, amikor előkészítettük a javaslatot, beszélt. Fontos ez az iparág az európai iparon, a gazdaságon belül bizonyos tagállamokban alapvető foglalkoztatási lehet, jelentőségük van, és javítani kell a légszennyezettséget a polgárok érdekében, zéro kibocsátási járműveket kell kifejlesztenünk, megfelelő ö, akkumulátorokat kell fejleszteni, feltöltő infrastruktúrát kell fejleszteni, és eleget kell tenni a párizsi megállapodásnak is. Néhányan bíráltak olyan szempontból, hogy a 2030-as kibocsátási cél nem eléggé ambiciózus, és nem teljesíti a párizsi megállapodást. Amikor az Európai Bizottság készítette ezt a LULUCF előírást és a mostani előírást is, a kötelezettségvállalásainkat figyelembe vettük a párizsi megállapodás kapcsán és igyekszünk hozzájárulni az egész szektor érdekében a célok eléréséhez. A javaslatainkban igyekszünk egyensúlyt teremteni a három fő célok között, a három fő cél között, és ezeket együtt kell látni a környezetvédelmi, a fogyasztóvédelmi és a foglalkoztatási terület a 30%-os cél adott esetben a 2030-ig a tagállamoknál a közlekedés nagyon fontos szerepet játszik. Mondták mások, hogy a közlekedésnek sokat kell tenniük, de az építőipar is sokat tehet, az épületek is jelentősen hozzájárulhatnak, hogyha el akarjuk érni a céljainkat. Tehát az összes több más szektor is érintve e-, ezen a területen de hát persze nem mi akarjuk egyedül megállapítani, hogy egy-egy tagállam mennyit biztosít. Itt az egyes tagállamok nagyon különböző helyzetben vannak, hiszen a, a, az egyes ágazatokra történő elosztás ö, ö, milyen legyen, Ausztria és Málta és Ciprus más körülmények között működik, nem kell nekünk az ágazatok lesz lebontani. És ö, mindenképpen erőfeszítésekre van szükség hogyha el akarjuk élni a javaslatokat, az Európai Uniónak 20, 25%-os csökkentést kívánunk meghatározni a javaslatunkban. A mi célunkkal ez már 30%-ra jutnánk, és ez végül is azt jelenteni, hogy mostani 25%-ról a közlekedés aránya 22%-ra csökken. Ezt mondtuk, hogy az egész közlekedési ágazat, nem csak a járművekről, hanem összességem közlekedésről beszélek. Ez, ez 22%-ra kerül majd, és ehhez természetesen a teherautókat is figyelembe kell vennünk, és úgy gondolom, hogy el fogunk jutni arra a célra, amit kitűztünk magunknak, hogyha figyelembe vesszük a bizottsági elképzeléseket. Ez a mi stratégiánk. Ha megnézzük a 40%-os csökkentési opciót, ez a környezetvédelmi aspektust helyezi előtérbe, és a dekarbonizáció stratégiát. A probléma itt az, hogy ez költséghatékony, és hát a szociális és a foglalkoztatási pontokat talán nem veszük eléggé figyelembe, hogy a 30 és 40 százalék közötti különbség azért jelentős. Mindenképpen hogyha ezt figyelünk, hogyha 40%-ra megyünk, akkor az ellátók, a, a beszállítók, a járműgyártók nehezebb helyzetbe kerülnek, ezt is így látnunk kell. Éppen ezért fontos kérdéseket kell itt megvizsgálnunk, ki milyen szerepet játszik, és milyen szerepet tud maga a bizottság betölteni az egész folyamatban. Mindennek előtt a parlament és a tanács között kívánunk közvetíteni. A parlament ambíciózusabb, mint a tanács, ahogy ez lenni szokott. Aztán pedig a parlament munkáját szeretnénk megkönnyíteni, hogyha a parlament megkérdezi, hogy milyen következményekkel létrehozunk egy, mm, egy 40 os célt, ez milyen hatással van -e ez a a foglalkoztatásra adott esetben mi, milyen, milyen következmények jelentkeznek más területeken, a környezetvédelemre nézve, stb. Ez az Európai Bizottság feladata, hogy ezeket a következményeket feltárjuk. És több, több ezer lobbista van, és, és több száz tanulmányt készítettek. Nagyon sok információ van nálunk. Minden nemű technikai lehetőséget megvizsgáltuk tanácsadókkal együtt, és beszéltük természetesen a beszállítókkal, a gyártókkal, a járműgyártókkal, milyen költségekkel járhat egy-egy új lépés. De hát igenis megalapozott tudásunk van. 80 különböző technológiát elemeztük, megnéztük annak a költségeit is, és a fogyasztói hát a 30%-os célkitűzés esetén ez bizony hat, előnyös valamennyi fogyasztó számára, hiszen eh, a hatékonyabb járművekért eh, többet kell fizetni a fogyasztának, ezt kompenzálni kívánjuk a fogyasztási megtakarításokkal. Az új járművek esetében a megtakarítások 300 eurót jelentenek maga 2023-ig, és 1500 euró is lehet ez 2030-ban majd. Tehát növekszik a megtakarítás. Hogyha 40%-ot tűztünk volna ki, akkor a kompenzációra nem került volna sor, az árak magasabb lettek volna, és a társadalom összességében 300 eurót kapott volna, vagy ennyi, ennyit tudott volna megtakarítani időnként. Látni kell, hogy a járművek nek fejlesztési korlátai vannak, és hát nyilvánvalóan figyelembe kellene a foglalkoztatást is. A probléma az, hogy hogyan tudunk egy sima átmenetet alkotni az alacsony és zéró kibocsátású járművek felé, és hogyan tudjuk felkészíteni szakmailag a munkavállalókat erre a területre. El kell, hogy mondjam, hogy amíg hogy is fogalmazzak? A több villamos meghajtási járművet fejlesztünk, azért ez az ellátási láncban is egy óriási változást okoz. A villammeghajtású kocsik 300 komponensből állnak egy hagyományos autó, 1300 komponensből áll, tehát a beszállítói lánc egészen másképp alakul őket, ez érinteni fogja. Ezért aztán a más kérdéseket is figyelembe vettünk a javaslatban, a plugin hibrideket is figyelembe kellett vennünk, hiszen ők van egy klasszikus belső égési motor ebben a plug-in hibridben, és van egy villanyos, villany meghajtású motor is, tehát villanymotor is. Ez is egy lehetőség. Tehát valahogy biztosítani kell a simább átmenetet az éró kibocsátásba, fokozatosságra kell tölekednünk, ezen a területen, és ezért beszélünk alacsony és zéró kibocsátásról, mert a plug-in is jelen van, még a plug-in hibrid. Az autóipar az autógyártási szektor két és fél millió embert foglalkoztat az Európai Unióban, aztán a beszállítók is hozzájönnek ehhez még, de igencsak koncentrálódik egy-egy területre, tehát nem egyenlő elosztás, és ez különböző módon érinti a nyilvánosságot. Vannak országok, ahol Szlovákiában Magyarországon 2,3, Szlovákiában 2,8% eh, a foglalkoztatottak aránya az autogyártásban, tehát látnunk kell, hogy ez egy óriási hatással van. Ezt mind figyelembe kellett vennünk, a környezetvédelmi, a technológiai, az átmenet eh, költségeit is figyelembe vettük, és eh, nagyon fontos további pont, jelenleg nincs megfelelő feltöltési infrastruktúránk, nincsen utántöltési lehetőség elegendő ezt még kialakítani. És tanácsban sem a parlamentben nem volt jelen ez az ambíció, hogy kialakítsuk az infrastruktúrát mindedig, de ez most egy nagyon fontos célunk kell, hogy legyen igyekeznünk kell a lehető leggyorsabban felkészülni az új helyzetre, és eh, ezt figyelembe kell venni, amikor kiegyensúlyozott eh, javaslatot készítünk. Biztosítani szeretnénk, hogy eh, elkerüljük a súlyos hibákat. Két új elemről mindenképpen beszélni kell a mérési, a tesztelési kérdéseket sem szabad felel, szem előtt éveszteni. A labortesztek és a tényleges körülmények közötti vezetés azért más-mást jelent. Ezért két új elemet vezettünk be a kontroll érdekében. Egy új eszközt, amely a tényleges kibocsátást képes mérni. Ez alapvető fontosságú és ez az VLTP továbbra is alkalmazandó lesz majd, ezért aztán javaslatot tettünk arra, hogy ténylegesen mérni tudjuk a fogyasztást reális körülmények között. Flottára fogjuk ezt kivetíteni, ehhez megfelelő monitoring rendszerre van szükség. Minden egyes járművőnek egy standardizált, szabványosított fogyasztása lesz, ezekkel az adatokkal rendelkezni fogunk, és ezt kivetítjük az egész területre, az egész gyártóra, és ez alapján tudunk majd felkészülni egy megfelelő szisztematikus rendszerre, és a VLTP mérésre szükség van, és így rendelkezésre állnak meg a megfelelő üzemanyagfogyasztási adatok, amit megfelelően nyilvánosságra is hozzuk ezeket az adatokat, a fogyasztók ez alapján tudnak dönteni a beszerzéseikről. és a javaslatok a széndiokszid kibocsátásnál a használat közbeni megfelelőséget is tartalmazzák. A célunk az az, hogy biztosítsuk a megfelelő teljesítményt, és a gépjárművek a lehetőleg tisztábbak legyenek. A bizottság ezt a rendelkezést már a típusjóváhagyási reformba is beépítette, és a parlament a trialógus során határozottan támogatta ezt a megközelítést, de sajnos a típus a végső kompromisszum nem tartotta meg ezt a rendelkezést, ezért most ebbe a jogszabályba ezt beépítettük, és egyébként számítunk az önök támogatására, hogy biztosíthassuk, azt, hogy valóban hatályba léphet. Elhangzott egy konkrét kérdés a költségbecslésekkel kapcsolatban, illetve az a kapcsolatban, hogy mi történt legutóbb. A becsléseink több mint tíz tanulmányra, egy alapos hatástanulmányra épültek, illetve folyamatos együttműködésre a kutatóközponttal, hogy a különböző technológiákat teszteljük. Ez azt jelenti, hogy egyébként levontuk a tanulságot a múltból is, és ez, ezúton megpróbáltuk a hibarátát minimálisra csökkenteni. És elhangzott egy további konkrét kérdés az ösztönzőkről. A javaslat tartalmaz egy zéro kibocsátású járművekre vonatkozó ösztönző rendszert, ugyanis Európa a globális versenyben a e területen lemaradt, nem teljesít megfelelő módon. Az elektromos járművek ma az új értékesítések kevesebb, mint 1%-át teszi ki az Unióban. Az uniós fogyasztó jelenleg nagyon korlátozott gammából választhat, míg, Euró- míg Ázsiában több mint 400 jármű közül választhatnak a fogyasztók a beruházások ma inkább Kaliforniába vagy Kínába irányulnak, hiszen ott komolyabb az ösztönző rendszer, és ott a cél az, hogy 7 millió elektromos járművet gyártsunk 2025-ig. Úgy gondoljuk, hogy egy, hogy a piac méretét megfelelően felmérjük, és megfelelő szabályozást dolgozunk ki, akkor, és megfelelő feltöltő infrastruktúrát építünk ki, akkor kevesebb lesz a kockázat a jövőre nézve. Volt valaki, egy képviselő, aki azt a kérdést tette fel, hogy miért nem építünk be szankciókat is az elektromos, annak érdekében, hogy az elektromos járművekkel kapcsolatos célt elérjük. Tehát egyfajta díjazó rendszerre van szükség, vagy büntetés rendszerre. Az igazság az, hogy ha ezt a bónusz-málusz rendszert választjuk, ez nem kivitelezhető a gyakorlatban. Egy célt szeretnénk megszabni, és feltetik a kérdést, hogy miért nem dolgozta ezt ki eddig a bizottság. Ennek nagyon egyszerű az oka. Egy mandátumot könnyen meghatározhatunk egy kötelezettséget, amely esetében a cél el nem érése esetén szankciók lépnek életbe meghatározzuk a mandátumot, a fiskális ösztönzőket kidolgozzuk, és egy strukturált politikát, egy infrastruktúrával kapcsolatos politikát a feltöltő állomások kiterjesztése érdekében. Ugyanakkor a gyártókra nézve egy mandátumot, egy kötelező célt megszabni, úgyhogy nincs kellő infrastruktúrájuk, illetve lehetővé tenni az emberek számára, hogy nulla kibocsátású járműveket vásároljanak, ugyanakkor nincs kellő kapacitás arra, hogy a feltölt infrastruktúrát kiépítsük, így sokkal nehezebb kötelező célokat megszabni. Természetesen vannak hatályban szankciók abban az esetben, hogyha a gyártók a széndiokszid kibocsátási céloknak nem felelnek meg. Ilyen szankciók természetesen vannak de ezt az indokolja, hogy rendelkezésre áll megfelelő technológia, elérhetik a cél. De mi az elektromos járműveket illeti, a fogyasztók részéről kell egy kereslet, és ehhez kell egy kellő infrastruktúra, egy feltöltő infrastruktúra. Ha minden egyes parkolón vagy tíz parkolóhelyenként lenne egy feltöltő pont, ezt nem fogadnák el. Egyébként a parlament se fogadna el egy ilyen előírást, úgyhogy ez az egyik oka annak, amiért nem ezt a bónusz-málusz rendszert választottuk, ez volt az egyik lehetséges alternatíva. Végezetül, lezárásképpen volt néhány kérdés a közelmúltbeli hírrel kapcsolatban, ami a kibocsátások tesztelését illeti embereken, illetve állatokon. Nyilván elképzelik, elképzelhetik, hogy az Európai Bizottság ott sokkolta ez a hír, ahogyan mindenki mást is. A, a német hatóság egyébként vizsgálódik ez ügyben. Elég egyértelmű, hogy a bizottság véleménye az, hogy Európában be kellene szüntetni az átokon végzett kísérleteket, dolgozunk egy célból, és alternatív folyamatokat kell kidolgozni a célból, de az is egyértelmű, hogy nagyon szigorú előírások vonatkoznak jelenleg az állatkísérletekre az Európai Unióban. És az a véleményünk, hogy ezt fokozatosan meg kell szüntetni, teljességgel meg kell szüntetni Európában az embereken végzett kísérletekről nem is beszélve. Köszönöm szépen! Most pedig meghallgatjuk a kérdéseket a második fordulóban. Arra kérném önöket, hogy ha lehet, akkor egy percben szóljanak hozzá. Ayuso képviselő az első hozzászóló. Köszönöm szépen, biztos úr. Nos, a célkitűzések számomra észszerűek. A lényeg az az, hogy ezek teljesüljenek. Ami a kibocsátásokat illeti, ezek kapcsolnak, kapcsolódnak a járművek súlyához, illetve az új technológiához, amelynek meg kell találni megfelelő helyet a járműben, el kell, hogy férjen ott, és azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a fogyasztók egyre nagyobb járműveket szeretnének. A bizottság ezt a kérdést hogyan kezeli a tömeg kérdését, illetve van-e egyfajta ösztönzés annak érdekében, hogy legalább a városokban csökkentsük a járművek nagyságát. A biztos úr azt is elmondta, hogy az intézkedések reprezentatívak és reálisak lesznek. Szerintem átláthatóak is kell, hogy legyenek, és gyakrabban közzé kell ezeket tenni rendszeresen a gyártókra vonatkozó adatokat a bizottságnak közé kell tennie. Felmerül bennem a kérdés, hogy a bizottság tervezi-e a széndiokszid kibocsátás címkézésével kapcsolatos szabályt, illetve a szén nyomot figyelembe veszi-e a járművek esetében az életciklusuk során. Hiszen arra gondolok, hogy például a az elemek gyártása rendkívül nagy kibocsátás, széndiokszid kibocsátással jár. Köszönöm. Köszönöm. Pányó úr. Monsieur le commissaire, euh, quelques mots pour euh, euh, vous interroger et aussi vous dire combien nous apprécions le travail que vous menez. Bizonyos kompetenciákat követel tőlünk ez a kérdés, és nem lehet szembe menni azzal a dinamikával, amelyet a kérdés felvet. Itt mindig az ambícióról van szó. A bal kezünk aktív, a jobb kezünk passzív, Biztos úr, a jogalkotási javaslat a mobilitásra vonatkozóan úgy gondolom, hogy jövőbe mutató, olyan kontextusban jelenik meg, amikor mindenki belátja, hogy szabályozásra van szükség európai szinten, és különösen az európai egészségügyi problémák tükrében a szennyezés mértékének láttán a nagyvárosokban, akár Brüsszelt is ugye ideértve, cselekvési kényszer van. Lenne néhány megjegyzésem, inputom, ha úgy tetszik. Kilenc új normát fogalmaz meg a szöveg az új gépjárművekre vonatkozóan. Szerintem ambíciózusabb normákat, célokat, határértékeket kéne előírni. Minimum 40%-os csökkentést kéne a 30 helyet előírni 2030-ig. És szükség lenne arra, hogy gyorsan piacra kerüljenek ezek a korszerű és részben elektromos járművek. ambiciózus célokat kell tehát kitűzni a gyártók számára. You um, mentioned quite often electromobility and itt vagyok. Az elektromobilitás természetesen egy nagyon jó megoldás a kibocsátások csökkentése érdekében, de az, hogy ez környezetbarát-e, ez attól is függ, hogy az elektromos áram honnan származik, illetve az üzemanyagcellák gyártása, az akkumulátorok gyártása sem mindig környezetbarát. Nem tudom, hogy a biztos úr, ha hallja a kérdésemet. Köszönöm. Amit hiányolok, az az, hogy a tagállamok más dolgokat is megtegyenek a célok elérése érdekében. Említette, hogy eltérő tagállamonként a helyzet, főleg Európa északi részén elég sok a CNG, organikus bio hulladék, amelyet felhasználnak biogáz előállítása érdekében, és aztán ez CNG formájában a járművekhez kerül hogyha megteremtettük az alternatív infrastruktúrát a tiszta energia érdekében, megnézzük, ugye gondoskodni szeretnénk az elektromobilitásról, ott van a CNG, más dolgokat is felhasználtunk, hidrogén. Miért nem említi azt a lehetőséget, hogy organikus biogázt gyárthatnánk? Köszönöm. Torres Martínez képviselő következik. Köszönöm szépen. Nos, tudjuk, hogy itt egy nagyon súlyos szennyezési problémáról beszélünk, amely körülbelül 400 ezer ember életébe kerül az Unióban évente, úgyhogy ez egy nagyon súlyos probléma. Éppen ezért jónak tartom, hogy ismét a mobilitási csomagról beszélünk, mert ez valóban csökkentheti a szennyezést, és ezáltal a közegészségügyi problémát. Tudja Kenyétő úr, hogy Spanországban még súlyosabb ez a probléma, hiszen a maximális szennyezettségi céloknak nem teszünk eleget. A Múltkor García Teherina miniszter asszony a madridi és barcelonai önkormányzatokat hibáztatta azon szankciókért, amelyeket a spanyol állam kaphat azért, mert nem teljesíti a célokat. Elég érdekes, hogy miközben ezt mondta, azt is említette, hogy Carmena polgármester Madridban milyen intézkedéseket foganatosít, hogy pontosan a célt elérje. így például korlátozza a közlekedést a városon belül, illetve a maximális sebességet csökkenti, amit a néppárti kollégák nem támogatnak. Kenyéte úr, azt szeretném kérdezni öntől, és fontosnak tartom, hogy válaszoljon, hisze abban, hogy Manuela Carmena polgármesternek igaza van, és valóban korlátozni kell a forgalmat, ugyanis ez a lényegi probléma, ami előidéző a szennyezést, a szennyezőanyagok kibocsátása miatt, és ezáltal szennyezi a városok levegőjét. Köszönöm szépen. Csak egy perce van, erre emlékeztetem. Turmes úr. Uh, thank you. Köszönöm, <coughs> elnök asszony. Tisztelt biztos úr, jobbulást kívánok önnek, mert ebben a küzdelemben azt hiszem mindkét kezére szükség van. Ez egy hősies küzdelem lesz, ez egy olyan küzdelem lesz, amelyben Európát ismét nagyjá kell tenni az állampolgárok számára, vagy éppen a dízelt akarjuk nagyjá tenni. Tehát ez az autó lobby, amely 30 éven keresztül bármit megtehetett a széndiokszid kibocsátás érdekében, és 10 éve egyik csalást a másik után hajtja végre, ez a botrány állampolgárok 100, millió, 100 ezrének árt, ugyanis illegális dízel járműveknek vannak ők kitéve Európa szerte. És 25 millió dízel járművet kellene eltüntetni az utcákról, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy az állampolgárok, a városok, illetve azok, akik hisznek abban, hogy Európa kellene, hogy legyen a modern ipar székhelye, a jövő autója, ha lehet, akkor elektromos kell, hogy legyen a kérdés. Nem ez, a kérdés az az, hogy ezeket a járműveket Európában állítják-e elő. És sajnálom, de a bizottság javaslata nem biztosítja sem az éghajlat, sem a szennyezés kapcsán megfogalmazott céljainkat, és jövőt sem biztosít az ágazat számára. Az elnök asszonyhoz pedig a kérdésem az, hogy Zellmayer és Wiesmann urakat nem tudnánk-e meghívni ide, mert úgy tűnik, hogy nekik is volt azért némi befolyásuk a bizottsági javaslat megszövegezésére. Köszönöm. Gizeke úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a biztos úrnak is. Nem szeretnénk itt egy színjátékot előidézni, hanem a széndiokszid kibocsátásról kellene beszélnünk, tehát nem a dízel járművek betiltásáról. Az ember szégyeli magát, amikor itt a bizottság tagja. Egy kiegyensúlyozott javaslatot terjesztettek elő, ambiciózusnak kell lennünk realistának, azt hiszem jó úton járnak a 30 os célkitűzéssel 2030-ig és a 15%-os célkitűzéssel a köztes időszakra nézve. Ha az elektromobilitást támogatni szeretnénk, egy jó infrastruktúrára, feltöltő infrastruktúrára van szükségünk. Ön említette, hogy plusz két millió töltőpont. Szerintem ezt kevés forrásból nem tudjuk finanszírozni, itt nagyra törőbbek kell, hogy legyünk. És Törmesz kollégával szemben azt szeretném mondani, hogy az elektromobilitást csak akkor kellene támogatnunk, hogyha az elektromos áram fenntartható megújuló származik. Hogyha szén erőművekből, akkor azt hiszem, hogy semmit sem teszünk a környezet érdekében. Úgyhogy azt hiszem, hogy ön támogat bennünket ebben a széndiokszid kibocsátás, illetve a botrányok botrányoknak való végetvetés céljából. Köszönöm. Ha kérek -e, kolléga megnézni a módosítókat, látná, hogy már megszavaztuk az elektromos autókra szólót, tehát ön olyan dolgokat mond, amelyek elrugaszkodnak a valóságtól. A nevemet ejtse ki legalább pontosan. Hagyjuk ezt, mondja az elnök. Hagyjuk a személyezkedést. Látja biztos úr, hogy megosztottak a vélemények, enyhén szólva. Brennan kolléga, vagy nem, akkor térjünk vissza a előre jelentkezett felszólalóinkhoz. Nem akarok itt beleavatkozni egy nagyon eh, szórakoztató színjátékba feltétlenül, de nem jó, köszönöm a szót. Én most európai parlamenti képviselőként szólalok föl az hazámban a brexit te úgy döntöttek, hogy tönkreteszik a hazai autóipart, de most ezt tegyük zárójelbe. Nos, több országról feszélyeztet az a helyzet, hogy visszaesik a dekarbonizációs folyamat miatt. Az USA-ban, Kínában már gondoskodtak arról, hogy megfelelő infrastruktúrák eh, létrejöjjenek az új időket kiszolgálandó és a jövő eh, kompatibilitása érdekében. Szeretném tudni, hogy Európában tagállami szinten hol tart az infrastruktúra kiépítés, mit tesz a bizottság azért, hogy a tagállamok minél gyorsabban kiépítsék azt, és milyen garanciákat várnak el a tagállamoktól, és milyen határidőket, mert a, ha nem lépünk időben, az autógyártás jövőjét nem Európában kell elképzelni. Le úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr! Támogatom a stratégiáját, üdvözlöm azt, és az ambícióival is egyetértek. Az önáltal megfogalmazott stratégia több alstratégiát tartalmaz. És úgy érzem, hogy egy egészséges eucentrizmus hatja át az egész javaslatot. Én támogatom az akkumulátorokra vonatkozó terveket, de szerintem még ambíciózusabb európai stratégia kéne ahhoz, hogy a világ legjobb akkumulátorait is így gyártsuk, mint ahogy a világ legjobb repülőgépeit is jelenleg Európában építik. Optimista vagyok, hogy ezt megvalósítjuk. A Tesla eredetileg ugye Európában született, és örülök, hogy említette a fogyasztókhoz fűződő kapcsolatokat. A az üzleti élet szereplői általában jól szervezettek, a munkavállalók is viszonylag, de a fogyasztók nem. Hogyan lehet elérni azt, milyen mechanizmusokkal, ellenőrző mechanizmusokkal, hogy a fogyasztókat ne lehessen ma- manipulálni, az ipar ne tudja annyira manipulálni a fogyasztókat, mint jelenleg teszi. Köszönöm szépen, biztos úr nem lett volna szükség az összes botrányra a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban, ahhoz, hogy prioritássá váljon a tiszta gépjárművek ösztönzése. Valóban ez nagyon fontos az ágazat, az állampolgárok, az állampolgárok egészsége valamint a az éghajtváltozások kapcsolatos céljaink elérése érdekében. Nagyra törő célokra van szükség, de ennél még fontosabb az, hogy a gyakorlatban elérjük ezeket a célokat. Beszélhetünk arról, hogy nagyra törőek-e a célok. Én inkább arra térnék ki, hogy mennyire nagyra törő a végrehajtás. Szerintem e célból nagyon fontos, hogy például összekapcsoljuk ezt az egész folyamatot az új innovációs és kutatási kerettel, amit a közeljövőben fogunk kidolgozni, tehát az ep 9 szel Meghatározza ez ugye az kutatási és innovációs célkitűzéseket, a dekarbonizációt, a körforgásos gazdaságot, a biztonságot, és éppen ezért biztos úr, azt szeretném kérdezni, hogy mit kíván tenni annak érdekében, hogy a következő kutatási keretprogram megerősítse az unió kapacitását, hogy elérje a célokat, és azért, hogy ismét nagyra törőek lehessünk, és a tiszta energiára való átállás élére álljunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lukacsevszka kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a siker záloga nem csak az, hogy ambíciózus célokat tűzünk ki, hanem az is, hogy ezek realisztikusak maradnak. Ha a tiszta elektromos járművekről beszélünk, tudjuk, hogy nagy gond van velük, főleg az árukkal. Akkor fognak csak az emberek ilyen járműveket venni, ha kifizethetőek. és ha fel tudják tölteni őket. És ha nem kell 100 km után újra tölteni őket. Tehát ezek alapvető feltételek. Még senki nem beszélt továbbá arról a problémáról, hogy két nemes fémre szükség van az elektromos autókhoz, köztük a kobaltra, és ezeknek a ki ö, nyerése, ugye Csírében, meg afrikai országokban történik. Vizsgálta -e a bizottság ezen fémek bányászati körülményeit? Meg vizsgálta -e azt, hogy mennyire fenntartható ezen fémek bányászata, piaca, mert az egész nagy ötlet összeomolhat azon, hogy ha nincs elég kobalt. Ajánl a Szender asszony kap Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Örülök annak, hogy a biztos úr eljött, és remélhetőleg a karja is hamarosan rendbe jön. Néhány apró kérdésem volna. Egyes kollégák említették már azt, hogy lehetséges-e, lehetséges lesz-e megkapni egy részletes elemzést a különböző üzemanyagok életciklusáról, akár a dízel, hidrogén vagy egyéb üzemanyagok életciklusáról, hogy ezt figyelembe vegyük az egész élettartamokat, illetve az ökológiai lábnyomot, hiszen különböző információk jutnak el hozna, hozzánk, és ezek gyakran ellentmondanak egymásnak. Másodszorban pedig a CEF. A javaslatok ugye a hálózat kapcsolódási eszköz finanszírozás nyújt számos intézkedéshez. Azt szeretném tudni, hogy a következő pénzügyi perspektíva szempontjából egy ilyen eszköz a jövőben, az elkövetkezendő 7 éves időtartamban hozzá tud-e járulni ahhoz, hogy a mobilitást valóban átalakítsa. Ön említette, hogy egy bónusz-málusz rendszer nem lehetséges, mert ez nem megvalósítható, de talán a szemeszterrel kapcsolatos ajánlásokban anticiklikus intézkedéseket lehetne foganatosítani, mint például, ahogy azt Németország javasolta, és úgy tűnik, hogy Öttinger biztos is támogat egy ilyen elképzelést. Tehát ilyen ösztönzés lehetséges-e? Ami pedig a foglalkoztatást illeti, 12 millió áldásról beszélt. Van egyfajta menetrend, hogyan akarjuk kiképezni ezeket a munkavállalókat, a tagállamok erre a feladatra, hogy készülnek fel? Köszönöm szépen. Biztos úr, akkor kérem, hogy reagáljon a felvetésekre. Nézzük. Próbáljuk a dolgokat perspektívába helyezni, ha megengedik. Mások azért is, mert többen nem csak a 40 vagy 30 százalékos célokról beszéltek, hanem a hosszabb távú 2040-en túlmutató perspektívákat is megfogalmazták. Az a keretrendszer vagy javaslatcsomag, amelyről beszélünk, 2030-ig tekint ki a jövőbe, a Lulusiev tükrében, a jelenlegi ismeretek tükrében minden úgy van összehangolva, meg a párizsi ö, vállalások tükrében, hogy 2030-ig szól, amit leírunk itt. Tehát itt most ne beszéljünk hosszabb távról, meg rövidebbről sem. Persze minden messzebbre tervezünk, annál komplexebb a tervezés, és annál ö, szükségesebb a stratégiák összehangolása climate and action plans and the long term... A klímaváltozás elleni tervek jobb összehangolása. A második gondolat az, hogy ennek a javaslatnak széndiokszidra vonatkozó aspektusai csak korlátozottak az egész javaslaton belül. Én támogatom vele biztos ide vonatkozó stratégiáját, és azzal összhangban, és más biztos társaim összhangban fogalmaztuk meg azt, ami itt leírva található. A, a részecske sűrűség, a levegő minőség konkrét kérdéseire vonatkozóan a különböző tagállamokban különböző fellépésekre van szükség. Ez részben tagállami kompetencia, de egy biztos, hogy a nagyvárosoknak pedig a saját felelősségük az, hogy a saját hatáskörben javítsák a polgárok számára a környezeti és azon belül is a levegő minőségi körülményeket. De ez tehát, az az egész szöveg nem csak a széndiokszidról szól, az elektromobilitásnak a széndiokszid csökkentés csak egy komponense. A nulla kibocsátású gépjárművek más aspektusokkal is összefüggenek. Én általában azt tapasztalom, és egyet is értek ezzel, hogy a parlamentben általában ambíció, több ambíciót várnak tőlünk. Az elektromobilitás legfőbb háttárlátó ereje szerintem a feltöltő infrastruktúra hiánya és a politikai akarat hiánya. A háromoldalú egyeztetések során a tagállamok tanácsi képviseletével ez már eddig is kiderült, ezért keresünk alternatív megoldásokat a regionális politikára is kiterjedő javaslatokat is megfontoljuk. Szerintem a legfontosabb, legsürgősebb feladat a töltő infrastruktúra gyors kiépítése. Minden más e- ezután következhet. Turmes úr, ahogy máskor is, most is látványosan, lendületesen fogalmaz, akik ezt a javaslatot szakértői szinten írták, garantálhatom önnek és önöknek, hogy nagyon sokakkal konzultáltak, nagyon sok különböző lobbival és teljes átláthatóság mellett, tehát a, a szakszervezetekkel, ö, is egyeztetünk. Mert őket is nagyon foglalkoztatja, hogy mi történik, ha átalakul az autóipar, és elektromossá válik az egész autógyártás. Ö, és azért megmaradnak továbbra is valamennyire a belső égésű motorok is, de az átállásnak óriási hatásai lesnek, és ezt a, a szakszervezetek az iparban dolgozók, a mérnökök, a kétkezi munkások ö, nagy figyelemmel kísérik. Ez az iparág ö, a fogyasztók szempontjából és a ö, gyártók és a alkalmazottak szempontjából is vizsgálandó. Tehát mindenkivel egyeztettünk túl úr. For sure. Bizonyára, persze. De láthatják, már többször reagáltam erre. Mindenféle tanácsadókkal, dokumentumok születtek, stb. Mindenféle technológiát megvizsgáltunk, és ez a javaslat számomra egy kiegyensúlyozott javaslat. Persze, lehet javítani rajta, de egy kiegyensúlyozott javaslat, a cél, ez az eredmény. Persze, és a következményeket még nem látjuk, ha módosítunk rajta. Persze, a különböző területeken lehetnek eredmények. Tehát ez egy 2030-ig szóló javaslat most, de hát a körülmények gyorsan változnak. látjuk, hogy mi történik az elektromos autókkal, az eszközökkel. És természetesen felmerül a kérdés, mi történik az akkumulátorokkal, lítium, kobalt, vagy mi történik Kongóban. Tehát egy csomó kérdés felmerül ebben az összefüggésben. Hogy ezt finanszírozni kell, tehát a jövő akkumulátorot valahonnan finanszírozni kell, és itt lehet, és itt, itt lehet vezető Európa. A litium, ez egy lehetőség, de egyszerűen nekünk új technológiát kell kifejlesztenünk, hogy mi legyünk a vezetők az elsők, és termelni is kell őket. Hát ugyanez dolgozik a villanyos, villanyautókra. A probléma az az, hogy hiányzik az infrastruktúra pillanatnyilag az e-autókhoz. Lehet, hogy igenis, az, aki az első lesz, aki kifejlesz valamit, az nyeri a legtöbbet rajta. Tehát a, ehhez megfelelő eszközöket kell mozgósítanunk, az infrastruktúrális alapokat is meg kell nyitnunk a finanszírozáshoz, amikor a feltöltő kapacitásokról beszélünk. Volt itt egy további megjegyzés, egy kérdés Itt a járművek tömegére vonatkozott a hatásvizsgálat nagyon különböző opciókat vizsgált meg ezen a területen különböző paramétereket, a környezetlen lábnyom a kérdését vizsgáltuk, az arányok kérdését, stb., amiket ki le, be lehetne vezetni a gyártókra vonatkozóan. A tömegre vonatkozó differenciálás ez a legegyszerűbb megközelítés és hogyha másfajta megközelítést alkalmaznák, az mindig egy, egy komoly változást jelent, és nem hiszük, hogy ez jobb lenne. A referencia tömeg az, amire hivatkozunk, és ez alapján tudunk következtetni a flotta szintű kibocsátásokra, és a flottán belüli megosztás nagyon fontos, és felhasználási paraméterek azok, amelyek a végén kevésbé fontosak, amikor a, ezt a megközelítést alkalmazzuk. A monitoring is fontos a továbbiakban a CO2 kibocsátás kapcsán, ezt konkrétan rögzíteni kell, és hát vannak persze büntetések is, ha valaki nem tartja be az előírásokat, szankciók az emissziókról beszélve, hogy itt egy életcikluson alapuló megközelítést szeretnénk alkalmazni, amikor az emissziók kerülnek sorra, és ez egy a hatásvizsgálat ezt is vizsgálta, és a metrikus CO2 célok elérése az, amit előtérbe helyeztünk, és itt csak ügyelni kell arra, hogy elkerüljük a kettős szabályozást, a párhuzamosságokat, és a cél az, hogy az emissziókért a gyártók legyenek felelősek, ez, de természetesen nem plusz terheket nem rakhatunk rájuk, amelyek nem észszerűek ezt a CO2 kibocsátásra kívánunk fókuszálni, és ez koherens a többi szakpolitikai eszközzel, amit alkalmazunk, és az EU, ez beleilleszthető egyébként a kibocsátás kereskedelmi rendszerbe is, és az együtt eredményeket tudunk elérni. Meixner kérdése. Mi? Itt a megközelítésünket egyébként egyértelmű felelősség megosztásra építettük fel, és így kívánunk jobb szabályozást elérni, mert ez a, ez a szabályozás arra szolgál, hogy jól átültethető legyen, és a biofüjeleket adogolunk hozzá a dízel üzemanyaghoz, ezt is figyelembe kell venni ami a dekarbonizációt illeti, hát ez, ez figyelembe kell venni, és ez már a jogalkotás más területen megjelenik, az ETS-ben jelentkezik például az, a villany meghajtás, más területeken más kérdéseket vizsgálunk, és 2030-ig a, <clears throat> növelni kívánjuk az elektromos autók arányát a piacon, és ez ez mindenképpen lehetővé teszi, hogy elkerüljük a párhuzamoságokat és egyértelmű felelősséget alakítsunk ki. Volt egy további kérdés. miért fejlesztünk e-autókat, hogyha nem tudjuk előállítani megújuló forrásokból az elektromos áramot. A a kérdés most az, hogy az elektromos autók tényleg hozzájárulnak a CO2 kibocsátás csökkentéséhez. Ez természetesen felvethető kérdés. El kell mondjam, az üvegházhatást kibocsátó gázok kezelése egy fontos területe a szabályozásnak, és ez egyébként nagyon fontos, hogy az erőmű területen csökkentsük a kibocsátást. Az ETS éppen erre szolgál és több mint 70 az, az Európai Unióban 2070-re több mint 70%-et az áramnak széndiokszid mentesen fogjuk előállítani, és ez egy teljesen újfajta irányt jelent, tehát egy újfajta energiaelőállító rendszerünk lesz majd. Ami pedig hatásvizsgálatot illeti az új javaslat kapcsán, amelyet az Európai Bizottság készített, itt látjuk, hogy a plug-in hibrid és az akkumulátoros autók kibocsátása lényegesen alacsonyabb lesz összességében, mint amit most látunk. 2030-ra az átlagos az Európai Unió belül 70-75 százalékkal kevesebbet bocsát ki egy autó, mint a mint, mint a hagyományos belső égési motorok, a plug-in hibrid és 55%-kal alacsonyabb kibocsátással jár. A tagállamok szintjén már eddig is azt látjuk, hogy az, az akkumulátorral meghajtott autók, tehát ez azt jelenti, hogy csak akkumulátoros autó, 22 országban megjelent a 28-ból, és 6 tagállamban nem kerültek elő ezek, és a további elemzések azt mutatják a hatásvizsgálaton, hogy ezek elterjedése az zéró emisszió és autók esetében lényegesen csökkenti a kibocsátást. Ennyit tudok mondani elnök asszony általában az összes kérdésre, amelyet felvetettek itt a képviselők, és számítok az önök bizottságára, hogy javítsunk ezen a új joganyagon, és egy megfelelő alapot biztosítsunk ahhoz, hogy a parlamenttel meg lehessen, parlament és a tanács között meg lehessen tárgyalni ezt a rendkívül fontos rendeletet, és amivel hozzá tudunk járulni, hogy javuljon a üvegházhatást okozó gázok kibocsátása is, és javuljon a, javuljanak az életkörülmények a polgárok esetében. Köszönöm szépen, nagy érdeklődéssel kísérjük ezt a jogalkotást. Dali asszonyom szépen a kollégáknak, és rátérünk a következő portra. Tisztelt kollégák, kérném önöket, hogy foglaljanak helyet, hogy folytathassuk. Egy nyelven van egyébként tolmácsolás, és ahogyan ez lenni szokott, elektronikusan megtalálják az e-meeting applikáción keresztül az ülés anyagát. Most pedig az intézményközi tárgyalásokra térnék át gyakorlatilag az ő személye nem igényel bemutatást. Azt hiszem, azért hívtuk meg Önt, hogy tájékoztasson bennünk. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak erre az éves eszmecserére. Ez az első alkalom, hogy az LCDC igazgatójaként vagyok itt Önöknél, noha korábban már jártam itt más minőségben. Szeretném megköszönni Önöknek a örömmel konstatáltam, hogy a vakcinák előfordulási rátával kapcsolatos csökkenések kapcsolatban egy állásfoglalást fogadtak el. Katarina Konicsinának is köszönöm a tartós és állandó támogatását, amelyet az ügynökségünk irány tanúsít, és ugyanígy nyújtani arról, hogy mit tettünk 2017-ben, illetve melyek a 2018-as évre vonatkozó prioritásaink. Az antimikrobiális rezisztencia a fő egészségügyi fenyegetés, és az elkövetkezendő években is erre fogjuk a hangsúlyt helyezni. Mm, a baktéri a tavalyi év során közzétettük az erre vonatkozó anyagot, a, multidrag, multi, a, a több orvos, a több gyógyszere vonatkozó rezisztenciával kapcsolatos jelenség elmával együtt egy második ügynökség közi elemzést, jelentést készítettünk, ez a Jayakra névre hallgat. Az állati és az emberi egészségügyre terjed ki, és egy közös kutatási irány hozzájárulni az egészségügyi kilátások javításához. 2018-ban tovább is, továbbra is támogatni fogjuk az Európai Bizottságot az Európai Egészségügyi cselekvési terv végrehajtása terén, illetve a WHO globális fog, folytatni fogjuk a DG Santéval és a tagállamokkal együttműködésben. Ugyanígy az Almerrel kapcsolatos teherfelmérését is folytatni fogjuk, és a prevalencia felmérések a hosszú távú ápolás során. Ezeket az eredményeket egyébként idén novemberben fogjuk tenni, amikor is az antibiotikumokkal kapcsolatos nemzetközi napra kerül sor. Egy másik súlypont a munkánk szempontjából a vakcin számos eseményt, rendezvényt terveztünk, és erre a kérdésre 2018 során is nagy hangsúlyt kívánunk helyezni. Szeretnék kiemelni bizonyos fellépéseket, különös tekintettel azzal kapcsolatban, hogy a vakcinák lefedettségét hogyan javítsuk. Egy példa, az, hogy illetve a vakcinákkal kapcsolatos kommunikáció javítása céljából. Az Európai Egészségügyi Fórum keretében egy workshopot is szerveztünk azzal kapcsolatban, hogy a, hogyan javítsuk a vakcinák alkalmazását, az ezzel kapcsolatos ellenérzéseket hogyan építsük le. Az idei évet illeti, az idei immunizációs hét során áprilisban egy közleményt fogunk kiadni, illetve közösségi médiával kapcsolatos eszköztárat, hogy a tagállamok segítségére siessünk, és adatokat is közé fogunk tenni, vakcina rátát ellen súlyozza, és kulcsfontosságú adatokat is szeretnénk ezzel kapcsolatban közzétenni. A HPV-vel kapcsolatban is adatokat fogunk közzétenni, illetve iránymutatást a FIV, AIDS, illetve a tuberkulózis szintén olyan betegségek, amelyek a prioritást élveznek, annak érdekében, hogy a fenntartható fejlesztési célokat elérjük, fokozottabb erőfeszítést kell tennünk mind a három betegség terén. Márcilózist végleg felszámoljuk, és a súlypont, a csúcspont az ENSZ magas szintű ülése lesz, amelyre a tuberkulózis céljából kerül betegséggel. A hepatitis kapcsán pedig egy monitorozó programot fogunk szervezni a WHO európai szervezetével, és egy első lett 24 órás állandó monitorozás szükséges, ez az év minden napjára kiterjed, olyan új fenyegetettségekkel kapcsolatban, amelyek az év idén, januárban már sor került. Az egyik a szalmonellára, a másik pedig a sárga lesz kitörésre vonatkozik Brazíliában. Látják, tudjunk a munkánk szolgálatába állítani egy teljes genomás szekvenciát is kiterjesztünk a fenyegetettségi korai riasztási rendszert és ezt kiterjesztjük a kockázat értékelésre is. Az egyik példa például a technika a tagállamokban, 2017 során az ECDC technikai együttműködést és kapacitás bővítést is folytat. Nem bizonyan érdekli az az, hogy a forrásainkat hogyan használjuk fel. 58 millió euró állt tavaly rendelkezésünkre, és láthatják, hogy 99 át elköteleztük, és 81%-os volt a kifizetési arány. Az alsó képen látható, hogy melyik volt a legalacsonyabb minős, mennyiség, amelyet a bizottságnak visszaadtunk a tavalyi év során. Lezárásképpen azt szeretném még elmondani, hogy az ECDC két hónap múlva új székhelyre Európában élők életét megkönnyítsük a fertőző betegségekkel szemben. Köszönjük szépen! Jó pár kolléga szeretne hozzászólni a témához, de mielőtt megadom Konacsna asszonynak a szót, majd elsőként, hiszen ő az ACDC összekötő személyünk, ECDC, javítja magát az elnök. Nem is mondom tovább, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt igazgató asszony, üdvözlöm Önt ilyen sokan eljöttek, hogy az ECDC tanács tevékenységéről tájékozódjanak. Mindent tárgyalás során egy-egy új aspektus sikerül általában megvilágítani. Remélem, hogy a mai alkalom is erre szolgál. Tehát javuljanak az egészségügyi statisztikák. Remélem, hogy ez meg is valósul, konkrétan kicsiben, nagyban, új épületbe költözünk, és ez remélhetőleg a munkánk hatékonyságát, a koordinációt is javítani. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság is támogatja ezt a költözést. Ha tudnák, hogy milyen körülmények között dolgoztunk, akkor önök is azt hiszem így döntöttek volna. Bizottság sajnos elmaradt a cselekvési tervek kidolgozásával, és mi vagyunk most így egyelőre az egyetlenek, akik ezekről friss statisztikákat tudunk önöknek mondani, és talán reméljük, hogy az önök munkáját is megkönnyítjük ezzel. Európai Bizottságra, hogy ezek a cselekvési tervek tempósabban megszülessenek. Ami a védőoltásokat illeti, köszönöm, hogy ezt a kérdést önök is felvetették. Ez egy mindennapos harc, és nem csak a beoltott személyek aránya egyes országokban csökkent. Olaszországban, Ausztriában azonban jó projektek zajlottak, és e, ezeknek pozitív hatása volt és lehet más országokra is. E, Olaszországban Bohužel v reálných číslech ne... kanyarúval sok gond volt, és e, remélhetőleg sikerül majd csökkenteni a kanyarós megbetegedések számát az új stratégiának köszönhetően. Köszönöm önöknek az anti makrobiális rezisztencia területén kifejtett munkájukat. Sajnálatosnak tartom, hogy nem sikerült az ipart ö, ö, iparra kellő nyomást gyakorolni, az ipar még mindig nem látja be ezt a fenyegetést, ennek a súlyosságát. Nagyon banális betegségekben halnak meg emberek a 21. században, mert szervezetük antibiotikumokra rezisztensé vált. És ez egy nagyon súlyos, modern jelenség. Tudom, hogy ez nem az önök fő csapásvonal, a tevékenységük fő csapásvonala, de jó lenne, hogyha önök is hozzájárulnának ahhoz, hogy az ipart rákényszerítsük arra, hogy ezzel a témával végre foglalkozzon. Köszönöm szépen, Kanecsna asszony. Most a jelentkezett képviselők kapnak szót, elsőként Rivázi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Önöket a parlamentben elődeiket is ismertem, és nagyon nagyra becsülöm az önök munkáját. Sokat beszéltek és beszélünk, nagyon nagyra becsülöm az önök munkáját. Sokat beszéltek és beszélünk. Egyre több ember fél az védőoltásoktól, 40% a lakosságnak, mert nem látnak tisztán. Mert látják, hogy a szakértők között, a nagy egészségügyi központok között is volt egy influenza botrány, 4 millió dózis oltóanyag ról szólt a vita, e, és arról, hogy kötelezővé lehet tenni bizonyos oltásokat, vagy sem, ülnek, és egyébként jó a lefedettség, e, eddig jó volt a bizalom a e, oltásokkal szemben, ezt vissza kéne állítani. Másfelől nagyon sok a kérés, kilenc lefedettséggel korábban 85-90, most 95 százalékról van szó. Ezt a tudomány igazolta. Ugyanakkor a, számos dolog ellen oltunk Franciaországban újasabbak, mint maga a betegség. Tehát egyensúlyba kéne hozni ezeket a dolgokat, és nem véletlen, hogy sok embernek meg rendült a bizalma az oltásokban, ugye volt az alumínium botrány, hogy egyes oltóanyagok alumíniumot tartalmaznak, ellen is ugye volt oltás, aztán nagy botrány. A legutóbbi botrányunk a vaccin contre la dengue, ils ont vacciné 700 000 dengeláz elleni oltás kapcsolatos és mind az oltás mellett, mind az oltás ellen tömegek mozdultak meg. A dengláz elleni vált, oltás kapcsán is, mint más témák kapcsán is, ugye nagyon fontos lenne figyelembe venni a társadalmi, tudati... Gatóasszonynak a prezentációt, és hát a jó együttműködést is a legkülönbözőbb területeken Mindenek előtt a parlamenti jelentés kapcsán, ami egy saját kezdeményezésű vélemény vagy jelentés az IMR esetében. Én vagyok az MV-nek tartom, ahogyan a parlament javaslatait, főleg a mi szakbizottságunk javaslatait végre is hajtották önöknél az elmúlt időszakban. Ezt ki kell emelni szerintem nem sok értelme van annak, hogyha azt mondjuk, hogy módosításra, változásra van szükség, amit önök nem fogadnak aztán el. De itt ez az a példa. Előkészületben van. A második pont a költségvetés alakulása. Ha azt látjuk, hogy itt van egy csökkenés, az én kérdésem az, hogy rendelkeznek-e kellő forrással a következő évekre, nézve, hogy a gyarapodó feladata, hanem egyszerűen egy tényleges, egy reális mérlegelés szeretnék látni, hogy a megfelelő európai polgárok által elvárt minőséget ezzel a költségvetéssel teljesíteni tudják. e a harmadik pont, ez megint csak egy dicséret kíván lenni, az információ és a transzferencia nagyon jó bemutatkozás. Ez nem csak a szakértők javára szolgál, hanem, hogy úgy mondjam, az átlagos fogyasztó éppen az áttekinthetőség kapcsán, a grafikonok kapcsán, az ábrák kapcsán jól tudja követni. Így lehet jól bemutatni az európai ügynökségek munkáját, de mégiscsak tart. Köszönöm szépen. Meissner asszony. Köszönöm szépen. Kösz maga az egészségügyi ellátás maga tud tenni ezen a területen. Örülök, hogy ezt újra és újra középpontba állítják. November közepén lesz egy publikáció ezzel kapcsolatban. A holland elnökség idején ez prioritást élvezett volna, hogy e, nagy súlyt helyezünk erre a témára. A többi tanácsi elnökség idején ez nem volt annyira intenzív. Aztán a kérdésem az, és ha jól tudom, hát hol felmerülés, e, e ez az ottani klinikákkal összefügg, vagy van egyáltalán csere? Persze az egészségügyi politika az nemzeti politika hatáskör tekintetében, de azért a legjobb gyakorlatok cseréje itt igenis hasznos lehet. Itt milyen tapasztalatokat szereztek, adott esetben majd szerepelni fog ez az önök jelentésében? Ez az, ami... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pocs úr. Köszönöm szépen. Tényleg egy konkrét kimia rezisztencia. Hogyan alakul? Köszönöm szépen. Elnézést kell kérnem a késés miatt, de éppen a mai napon késett nagyon sokat a szlovéniai repülőgép. Szeretném bevezetésképpen elmondani, tehát teljesen világossá vált a prezentáció alatt, de hát én nem tudom, hogy mi derült ki, mert nem voltam itt az előadás során. Amit viszont el kell mondanom, a az igazgatótanács, az LCDC igazgatótanácsában a munka, az tényleg olyan a munka, amely rendkívül átlátható, és ezért köszönet illeti nem, nem csak a, a főigazgatót, hanem az egész csapatot, akik tényleg nagyon jó anyagokat készítenek elő, és ez az anyag alkalmas arra, hogy dolgozzunk vele. Egy néhány dolgot szeretnék kiegészítésképpen elmondani, ami a jövőbeli választásokat, illetve majd például 2019-ben biztos vagyok abban, hogy az ECDC eredményei fontosak lesznek, hogy az EU egy tényleges többletértékkel álljon elő, és erről meggyőzzük a polgárokat ezért aztán vizualizálni kellene a mutatókat, hogy példaértékűen tudjunk rávilágítani arra, hogy az egészségügyi egyenlőtlenségeket az ECDC hogyan tudja kezelni az egész Európai Unió vonatkozásában, illetőleg, hogy mi az az egyedi hozzájárulás, amit az LCDC e az egész EU vonatkozásában nyújtani tud, és milyen értelemben tud párhuzamosságokat megelőzni az LCDC e itt az egyes ügynökségek közötti, a tagállamok közötti párhuzamosságokra gondolok, hát pontosabban az LCDC-t e értve is. És a tudományos segítség az egészségügyi biztonság ügyében, ha fenyegetések merülnek fel európai szinten, itt az ECDC hogyan tud fellépni? Nyilvánvaló, hogy sok lesz a pozitív hatás az Európai Unión belül és a polgárok között is, hogyha egy kicsit többet tudnának az eredményekről és az Európai Parlament képviselői is adott esetben jobban képviselni tudnak, el tudnak magyarázni a tagállamok szintjén, ami itt történik, mert a Brexit során, meg mindenféle más kihívás során egyre fontosabb az, hogy tudjuk, hogy tényleg bemutassuk a polgároknak az európai hozzáadott értéket. Thank you, és Andrea Monnak szeretnék köszönetet mondani az erőfeszítéseért, és szeretnék gratulálni a munkájához, illetve Sofia kollégámmal, hiszen az igazgató tanács valóban így működik. Amit ehhez szeretnék hozzátenni, az az, hogy véleményem szerint több együttműködésre van szükségünk az Európai Parlamenttel, több ötletre, van szükség, hogy eljövünk például egy ilyen meghallgatásra. Még mindig egy olyan stádiumban vagyunk, amikor az antimikrobiális rezisztencia, illetve az oltások alkalmazással kapcsolatos vonakodás a fő probléma. Az ECDC részéről nem a direkt, a közvetlen információs kampány helyett a nemzeti ügynökségek által végrehajtott kampány melletti döntés nem annyira hatékony és eredményes, mint egy közvetlen kampány lehetne. Ez pedig nemzeti ügynökségek nem érik el mindig ugyanazt az eredményt minden egyes tagállamban. Ezért úgy vélem, hogy egy közvetlen kampány az Európai Parlament segítségével rendkívül hasznos lehetne. Köszönöm. Köszönöm szépen. meg asszony jelezte, hogy szintén szeretne hozzászólni. Köszönöm. Az EU 28, illetve az Egyesült Királyság távozása milyen mértékben hathat az önök munkájára, illetve egy korai riasztási rendszer. Köszönöm. Amon asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni önöknek a elismerő szavakat. Elhangzott, hogy ez nem az énenki tudja most követni az ülés közvetítését. Elhangzott néhány kérdés az oltással, illetve az oltások nem alkalmazásával kapcsolatban. Említettem Ausztriával és Olaszországgal kapcsolatos projekteket. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy az iránymutatásainkat illetve az eszköztárat bevessék, és jobban kommunikáljanak, főleg azon szülők felé, akik hezitálnak az oltások alkalmazásával kapcsolatban. Úgy vesszük észre, hogy nemzeti kontextusba kell ezt a kérdést helyezni, hiszen országonként eltérő a helyzet. Ezért nem csak Ausztria és Olaszország esetében végezzük ezt a munkát, hanem már jó néhány ország esetében elvégeztük, méghozzá az ő kérésükre. Vannak országok, amelyek egyébként maguk cselekszenek ezen a területen. Ennyi, ez lett volna az oltásokra vonatkozó kérdés. Rivaszi képviselő több dolgot felvetett a, az oltásokkal kapcsolatos hezitáló magatartás kapcsán. Itt ami emögött meghúzódik, az a bizalom, illetve a bizalom hiánya. Az emberek elveszítették bizalmukat azok iránt, akik megpróbálják terjeszteni az oltások alkalmazását. Itt gyakran az egészségügyben dolgozókról van szó. Az egészségügyben dolgozók körében is gyakran megfigyelhető ez a hozzáállás és azt tapasztaltunk, hogy a vakcinákkal kapcsolatos hezitáló magatartás nem egy olyan kérdés, amelyet egy adott intézkedés által meg tudnánk oldani Európában. Bele kell mennünk a részletekbe, meg kell vizsgálnunk azt, hogy az emberek miért vonakodnak. Itt gyakran kényelmi okról van szó. Az emberek gyakran azt gondolják, hogy olyan nehéz hozzájutni az oltáshoz, hogy meg sem kísérlik, vannak akiknek vannak kérdéseik, és vannak tényleg olyanok, akik nem bíznak az oltásban. Tehát különböző árnyalatok vannak, különböző tényezők eredményezik ezt a hezitáló magatartást, és ez függ attól is, hogy milyen fajta oltóanyag áll rendelkezésre. Tehát ami ösztönzi ezt a hezitáló magatartást, például a kanyaró esetében egy adott országon belül is eltérő lehet. Szeretnék tehát hangsúlyozni, hogy itt egy összetett kérdésről van szó. Mit teszünk? Először is egy eszköztára dolgoztunk ki, aminek az a célja, hogy segítsen a tagállamoknak, hogy javítsák a kommunikációt azok felé, akik hezitálnak. Természetesen a különböző megközelítéseket is szemügyre vesszük, megvizsgáljuk olyan országokban, mint Franciaország vagy Olaszország. Van, ahol kötelezővé teszik az oltást, más országokban más megközelítést alkalmaznak, mint például államokkal beszélünk, mindig felmerül, hogy nem minden intézkedés válhat be minden egyes országban hiszen ön is említette, a hat választhatnak, és megnézhetik, hogy mi az, ami egy adott kontextusban beválhat. Ez tehát olyas valami, amit elkészítettünk, az emberek ennyire vonakodnának majd a az oltás alkalmazása esetén. Tehát ezt a konkrét esetet megvizsgáljuk, és említette azt is, hogy fertőzési potenciálja eltérő. A kanyaró például rendkívül, rendkívül mértékben fertőző betegség, éppen ezen igaza van. Nyomon kell követnünk a mellékhatásokat, és őszintén kell ezt a kérdést kezelnünk. A felügyeletet, miután piacra dobták a terméküket. a question Marinana Kopa kérdezte a kampányok ügyét, kérdezett rá a kampányok ügyét. Azért alkalmazkodnunk kell a nemzeti kontextusokhoz is, mert mindenhol más a tudati háttér, Íteni, hogy foglalkozzon a kérdéssel. Az ipar alapvető partnerünk ebben az ügyben, de nem az egyetlen tényező. Komplex megközelítés vezethet eredményre, hogy mindenki tegye meg a magáét, amit a saját szakterületén megtehet. Fennáll egy együttműködési fórum a weboldalunkon, ahova a tagállamok feltölthetik a saját programjaikat iránymutatási viselőivel, és ösztönözzük a köztük fennálló interakciót hogy milyen trendek érvényesülnek kapcsán azt láttuk, hogy stabilizálódik a helyzet, de egy magasabb szinten stabilizálódott, mint az korábban erre nem elegendő. Hosszabb távú aktivitásra van szükség, kitartásra. A, a tüdő nem jutottunk végső megoldásra. A, ha valaki erre a fertőzésre, illetve a gyógyszerére költségvetési trendek. Nyilván le több pénzünk, ezt fel is szoktuk vázolni, hogy mi mindent lehetne még csinálni, és felszoktuk vázolni, leszoktuk írni a bizottság felé, hogy mely területeken tudnánk, szeretnénk még fellépni, de hát ez, egy, ez is egy komplex vita. Megpróbáljuk kihozni a meglévő forrásainkból a lehető legtöbbet. Ami a Brexitet illeti. Igen, ijesztő perspektíva ez, több szakemberünk vizsgálja a kérdést, ott helyben is, meg nálunk is, és követjük a viták, a szakmai tanácskozások konklúzióit. Most létrehoztunk egy szakember hálózatot, akik kifejezetten a Brexit kérdéssel foglalkoznak. Vizsgáljuk, hogy milyen szerződéses együttműködések sérülhetnek, amelyek jelenleg léteznek az Egyesült Királyság szervezeteivel, és mit tehetünk majd 2019 márciusa után. Nekünk is el kell fogadni ezt a realitást, és ki kell találnunk új struktúrákat. Gondolom, magától értetődő, hogy hát nem EU országokkal is van együttműködünk. Erre is van példa, minta kutatási együttműködés. Tehát biztos, hogy az Egyesült Királysággal is megtaláljuk a módját az, az együttműködésnek, hogy ne szenvedjük meg a Brexitet. Azt hiszem, minden kérdésre válaszoltam. Igen, köszönjük szépen. Tovább a tanácskozást. Ha meg más dolga van, akkor elbocsátjuk. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. the report back while she goes the sit? I'm sorry? Maybe you do the report back while she goes and sit. Uh, briefly, uh, since I had to report back on you on Uh... Igen. A tárgyalásokról kéne beszámolni. Nemrégiben két dosszié kapcsán is történtek egyeztetések. Az egyik eljárásokat és ír. Január 21-én volt az első informális háromoldal egyeztetés. A tanács és az Európai Parlament letették a véleményüket az asztalra, a bizottság is, és a társjogalkotók hát közeledtek elképzeléseikben egymáshoz. Itt vannak részletkérdések, pénzbírságok, egyebek, amelyeket még tisztázni kell. A tanács jelezte, hogy egyes módosítóinkat be tudná fogadni, az ügynökségek költségvetési ellátása lesz a második egyeztetés. Tegnap a bolgár elnökség rendezvényei között megtörtént az állat egészségügyi gyógyszerekről szóló első háromoldalú egyeztetés. A tanács és parlament elmondták álláspontjaikat, közösen támogattuk azt az ez egy politikailag kényesebb vita, mert összefügg ez is a, az antimikrobiális rezisztenciával és a tanácsi ö, fellépéseket a, bizot, a parlament ö, január 26-án volt ez az egyeztetés, amelyről most beszéltem. Nézzük meg a következő napi rendi pontot. mecsere a bizottsággal és az ECDC igazgatójával a Lyme Core segítő elnézést, a DG uh, Sankótól az igazgatónak adok szót. Very much for the... Köszönöm szépen a meghívást. Egyre több európai polgár van kitéve a Lime kor kockázatának. Dr. Amon asszony, a kollégám az aktuális, a tényleges számokról, az epidemiológiai helyzetről fog bemutatót tartani, de a két módon is bevonjuk az összes tagállamot. A Lyme-kór egy tényleges aggályt jelent az Európai Unió vonatkozásában, és az egyik leginkább elterjedt ilyen jellegű betegség Európában. A geográfiai megoszlás egyébként szintén változóban van, egyszerűbbre is megfigyelhető lesz majd, és ez hozzá ahhoz vezet majd, hogy egyre nagyobb területen terjed el ez a betegség. A Lyme-kor nem egy újra felmerülő betegség, de azért nagyon alapos leírás még egyenlő által gyűjtött adatok nem teljesen hasonlíthatók össze, mert különböző diagnosztikai teszteket alkalmaznak, másrészt pedig ezek nem szabványosított esetleírások, esetdefiníciók, amiket látunk, és nem standardizált adatgyűjtés folyik. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a betegség jelentettetek erre aggályt jelent az Európai Unió számára. Ragályos betegségekkel kapcsolatban a 2013-as jogszabályról van szó, itt epidemiológiai ellenőrzésről beszélünk az ilyen betegségek kapcsán. Az ECDC követi figyelembe ezeket, és ehhez megfelelő adatokat kívánok, azok a kritériumok, amelyeket itt megalapíthatunk, amelyeket milyen kritériumokat gyűjtünk. Pillanatnyilag 51 ilyen betegség van az európai felügyelet alatt, és ilyen fertőző betegség, amely éppen most felül a Lyme-kor bekerüljön a az ilyen betegségek listájára, amit majd az EU szinten kívánunk figyelemmel kísérni a jövőben. Mi is folyamatosan tapasztalatot kívánunk cserélni. 25 millió eurót kínáltunk fel EU finanszírozás keretében innovációra, ez az Európai Beruházási Bank keretében került kiosztásra, és egy megfelelő Lyme-kor vakcina fejlesztése is cél. Ámon asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen. Egy kicsit a háttérre szeretnék kitérni, megnézni azt, amit Ryan már elmondott. Ez a leginkább elterjedt, a kullancsákra terjesztett betegség Európában, ez egy bakteriális fertőzés, nem keverendező. a kullancs által terjesztett más betegségekkel. 1977-es a névadás egyébként, nem olyan túl régi betegség, ez Lyme County-ból származik az Egyesült Államokból. Többféle baktériát ismerünk, amely Lyme borreliózist okoz Európában, de van egy konkrét vektor, Exodus ricinus nevet viseli. És honnan jöhet ez a fertőzés? Itt a kullacsok hol találhatók, általában bokros vidékeken, réteken, de nem csak a természetben találjuk meg ezt, hanem a város, akár városi parkokban, sőt, otthoni kertekben is előfordulhat a kullancs, amely ezt terjeszti, vagyis a kitettség meglehetősen nagy. Ami a klinikai prezentációt illeti három szakasz különböztethető, meg van egy korai jelentkezés a betegségnek, ez az, amit a kép mutat, ez az eritéma migrants, piros a szína, és ez egyre nagyobbá válik ez a folt. Ez nagyon tipikus esete ennek a betegségnek. És a Lima bet- Lyme-kornak, és antibiotikumokkal kell kezelni ilyen esetekben a betegeket. A probléma azonban az, hogy ez nem annyira tipikus mindig a megjelenési forma, hogyan itt látjuk. A diagnosztika nem eléggé érzékeny, ugyanis, hogyha egy kialakulhat egy következő szakasz, ha nem ismerjük fel, egy kardiak prezentét, és egy neuró boriolózis is kialakulhat. A harmadik szakasz pedig egy kései szakasza a betegségnek, ez a folyamatos a persistent arthritis. Miután ezt elmondtam, mm, az epi, nem nagyon ismerjük ennek a betegségnek az epidomol, epidemiológiáját, mert nagyon különböző megjelenési formái vannak a különböző európai államokban. Ennek a harmonizációra tehát szükség van. Ezért aztán van egy meta elemzésünk az összes adat kapcsán, ami a 25 év során összegyűlt, mint egy 11 és fél ember fertőződik meg százezerből Európában. Ez persze igen, csak a változó szám a különböző, iroda, az, e, különböző irodalmak különböző számokról számolnak. Van olyan is, ahol százról beszélnek százezerből, tehát a publikált adatok egyelőre nagyon eltérőek, ezért egy konszolidált adatgyűjtés lenne szükség ami a diagnózist illeti, szisztematikus felülvizsgálatot hajtottunk végre, és ebből kiderült, hogy a kellő, a korai szakaszban a szerológiai érzékenység nagyon alacsony, kb. 50 százalék. Ez azt jelenti, hogy a betegséggel fertőzött, 50, eh, fertőzött emberek 50%-ánál nem derül fény a eh, fertőződésre. És ez eh, jelenti, ez a fő oka annak, ami miatt azt állítjuk, hogy jobb diagnózisra van szükség. A diagnosztizálás javul, ahogy előre halad a betegség, de ezután már a kezelése is némileg nehezebbé válik. Jelenleg nincs oltás, volt egy vakcina, amelyet 2002-ben visszavontak különböző agályok miatt, ugyanakkor nem volt bizonyíték arra, hogy a vakcina és az izleti gyulladás között összefüggés állt volna fenn. Most azonban van egy új jelölt az Egyesült Államokban és Belgiumban folyik a kísérlet, illetve a vakcina kifejlesztése, de még évekre kell, hogy, évekig kell, hogy várjunk, amíg ebből egy vakcina lesz. És John említette az EU által finanszírozott projekteket. Éppen ezért mi marad a megelőzés. Ehhez dolgoztunk ki egy eszköztárat, ebben találnak információt, amely a tagállamok rendelkezésére áll, ezt a kampányaik során felhasználhatják tájékoztathatnak arról, hogy a kullancs csípéssel szemben hogyan lehet védelmet nyújtani, illetve hogyan lehet a kullancsot eltávolítani, mert ezt minél hamarabb meg kell tenni. Minél tovább van a kullancs az ember bőrében, annál inkább nő a fertőzés, a borrelia fertőzésének az esélye. Amennyiben ez nem sikeres, vannak különböző kezelési lehetőségek antibiotikum által, és itt van egy jó hír, ugyanis antimikrobiális rezisztencia eddig nem alakult ki. Ahogyan lát, harmadik szakaszban már infúziós úton kell az antibiotikumot a szervezetbe juttatni. Ami pedig a kései szakaszt illeti, szintén erre van szükség mit tettünk eddig. 2011 óta próbálunk konszenzust kialakítani az sokat epidemiológiai tanácsokat közzétettünk, valamint a Lyme borreliosis térbeli kiterjedtségére vonatkozóan is, és van szakirodalom a laboratóriumi tesztelés, valamint a rendelkezésre álló diagnózis már egyéb fektsítek is rendelkezésre állnak. Vannak egyéb grafikonok is, amelyekből kiderül, hogy az egyéb kullancs által terjesztett betegségekkel milyen összefüggésben áll a Lyme borreliosis, illetve milyen átalakuláson, életcikluson mennek keresztül a kullancsok, ez is látható. Köszönöm. Köszönöm szépen. A képviselők kapják most meg a szót, azok, akik szeretnének hozzászólni, kérem jelezzék, és köszönöm a két prezentációt. Azt hiszem, hogy nagyon sokan örülnek, hogy az MB Bizottságban napirendre tűztük ezt a kérdést, ugyanis a tagállamokban kullancs és most betegségben szenvednek, éppen ezért ők mindenképpen támogatták, hogy felfigyeljünk erre a kérdésre. Tehát el kell ismernünk ezt a betegséget, és kellőképpen foglalkoznunk kell vele. akik hozzám fordultak, jelezték a államban. Ez egy olyan kérdés, amivel a bizottság foglalkozik? Ami pedig a figyelemkeltést illeti, gyakran az orvosi szakmában, illetve a lámkor kezelésével kapcsolatban. Végül pedig ami ennek a betegségnek a státuszát illeti, nagyon örülök, hogy a bizottság azt mondta, hogy a listát átdolgozzák, és néhány héten belül egy javaslatot terjesztenek el, ugyanis nagyon sokan betegek, és sokan figyelem, fel kell figyelnünk olyan tevékenységekre és szabadidős foglalatosságokra, amelyek során nagyobb a kitettség veszélye. Úgy gondolom, hogy pozitív nagyon, hogy meghallgattuk ezeket a prezentációkat, és remélhetőleg elő tudunk idézni némi változást. Klonasszony kap szót. Yeah, I know where she is, but she has the floor. Madame Kilonen. Klonen asszony, tessék. Kiitoksia puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos kérdés, és jó, hogy erről beszélünk itt ma a szakbizottságban, remélem föl vagy sem. Ami pedig a kezelés költségeit illeti, a laborvizsgálatok nem eléggé megbízhatóak, ezek gyakran csak antigénekre tesztelnek, és, nem a, és ez nem egy korszerű szűrési módszer. Hogyan lehetne ezt javítani? van-e elképzelés és pláne finanszírozási terv az új típusú diagnosztikai módszerek és szűrési módszerek fejlesztésére, és a labor több erőforrást szánni, fordítani a is kutatására. Van elképzelés, hogy nemzetközi csapatok állnak föl, akár világszerte globális összefogásban, és... Köszönöm szépen. Azt hiszem ez a helyes út, hogy a Lime korra nagyobb súlyt helyezünk alsó Ausztriában 20 évvel ezelőtt készre, de az volt a szerencsét tulajdonképpen, hogy nagyon gyorsan sikerült egy szívtransplantációt végrehajtani rajta. Tehát ezért érdemes figyelni erre a betegség. Oltásvédelem miatt minden betegséggel szemmel védve vannak, tehát egy félreértés áldozatai, és azt hiszem ezt tisztázni kell, felvilágosítást kell folytatnunk, például a szakmai szervezetek körében is, akik ezekben a régiókban dolgoznak, vagy a természeti parkok és más ilyen munkaadók esetében is fel kell hívni a figyelmet az ilyen csípés, ezt tudni kell. Az egyik kötelesség, minden, amit eddig hallottunk, az fontos, tehát tényleg, hogy ezt a fajta ismeretet ezt terjesszük, hogy adott esetben a, a lányra nem vonatkozik egy ilyen előkészület, vagy egy ilyen oltás. Pocsor. Köszönöm szépen. Hát nagyjából tudjuk, hogy kell megvédeni magunkat. De korábban több kollég, akik ed- ahol eddig nem volt ez a betegség, és ilyen régiókban az ismeretek is hiányoznak, és nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, hogy a vektor monitorozása is rendkívül fontos ebben a kérdésben. Azban a, a Lime-korként azonosítanak valamit, és később egy amiotrofik lateral sclerosis, amit nem tudunk kezelni. Van-e a kettő között valamilyen kapcsolat az amióta az igazgatókhoz fordulok, tehát a kérdéseimmel. Mr. Ryan. Köszönöm szépen. Ez a vita rámutatott arra, hogy sok számos kapcsolat van a Lime és a ritka benek egy egész sora vezet ide. Az egyik elem, amivel kezelnünk, amivel foglalkoznunk kell, hogy egy szolid alapot alkos. Ma terjed. Tehát a Limekor esetében az a különleges, hogy a kullancs hordozza ezt a betegséget, és a hát, kutatás folyik, tehát hal, elérünk bizonyos eredményeket, és hát hallottuk, hogy 40 millió euró jut kutatásra a jövőben is és ezzel elindultunk a helyes irányba, de fontos az, hogy Európai Uniós szinten szolid, megbízható felügyeleti rendés, és a, a nemzeti szinten a betegekben is ez tudatotítást jelent, mert ez arra mutat, hogy a diagnosztizálás és a kezelés területén